Ladies and gentlemen, dear colleagues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! 17-es napi rendi pontunk következik. Ezt a rendi pontot a Biztonság és védelem politikai Albizottság beli kollégákkal és barátokkal közösen tartjuk, valamint a NATO parlamenti közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttséggel. Itt ül mellettem az ő elnökük is. Nagyon különlegesen, szívélyesen üdvözöljük Jens Stoltenberget, a NATO főtitkárát. Üdvözöljük tehát ismét az Európai Parlamentben. Um. We experienced you in the last term when you were guest. Az elmúlt ciklusban szintén ellátogatott hozzánk a külügyi bizottságban, és nagyon hálás vagyunk, hogy az új mandátumunknak mindjárt az elején ismét elfogadta meghívásunkat, hogy az Európai Unió és a NATO együttműködéséről tudjunk eszmét cserélni. Az összes kollégánk eljött, hogy meghallgassák Önt, úgyhogy én nagyon is rövid leszek a bevezető szavaimmal csak még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ez a parlament, és különösen a külügyi szakbizottság, illetve a Biztonság és Védelem Politikai Agbizottság nagyon aktívan kereste az EU és NATO együttműködésének útjait, módjait. Tudjuk, hogy a biztonságunk és a védelmünk az EU-ban szorosan együtt összetartozik a NATO tevékenységével, és az USA-val és Kanadával folytatott transatlanti együttműködéssel. Öni a szó. Köszönöm szépen, David, és köszönetet mondok az a Biztonság és politikai Albizottság elnökének, illetve a NATO parlamenti közgyűlésével fenntartott kapcsolatokért felelős küldöttség elnökének is üdvözletemet fejezem ki. Nagyon sok új arcot látok itt, de ismerős arcokat is a legutóbbi hoz képest, amikor az Európai Parlament belátogattam. Nagyon nagyra értékelem, hogy itt lehetek, több okból kifolyólag. Egyrészt otthon érzem magam a parlamenti képviselők között, jó magam is, 20 éven keresztül képviselő voltam, és nagyra értékelem azt, hogy ez a demokrácia szimbóluma. A parlamenti képviselők nagyon sok kérdésben eltérő véleménnyel rendelkeznek, de mindannyian hiszünk az intézményekben abban, hogy a parlament az emberek akaratát fejezi ki, és hogy a parlament nagyon fontos szerepet játszik a különböző nemzetek életében, valamint az Európai Parlament is rendkívül fontos az európai szakpolitikák alakításában. Ami nagyon fontos az összes NATO szövetséges szempontjából, az együttműködés tekintetében is. Azért is örülök, hogy itt lehetek, mert hiszek az EU és a NATO együttműködésében, úgyhogy akárhányszor meghívnak, mindent megteszek annak érdekében, hogy el is tudjak jönni. Üdvözlöm azt a tényt is, hogy szoros kapcsolatot ápolok az Európai Unió új vezetésével. Ursula von der Leyen, régi barátom, hosszú időn keresztül védelmi miniszter volt, úgyhogy szoros együttműködést alakítottunk ki. Charles Michel szintúgy, és múlt héten találkoztam az EU külügyminiszterekkel a külügyi tanácsban, valamint Borrell külügyi főképviselő úrral, és két-három hét múlva Josep Borrell fog ellátogatni a NATO védelmi minisztereinek ülésére. Különböző szinteken találkozunk tehát a NATO és az EU, és ez is mutatja, hogy mennyire szoros együttműködés van a NATO és az Európai Unió között. Két teljesen különböző szervezet vagyunk, és tiszteletben kell tartani a különbségeinket és a döntéshozatali folyamatunk eltérőségét, de üdvözlöm azt a tényt, hogy a különbségek dacára felismertük azt, hogy rendkívül fontos egymás mellett kiállni, együtt dolgozni, és hogy ezáltal a korábban soha nem látott szintre tudjuk emelni az EU és a NATO együttműködését. Sok éve dolgozunk ezen. Valamint az a tény, hogy olyan témákon, mint a kiberbiztonság, a hibrid fenyegetések kérdés együtt tudunk működni, valamint már sok éve a Nyugat-Balkán, Afganisztán és Irak térségében is együttműködtünk. Ez nagyon fontos az EU tagállamok számára, de a NATO tagállamok számára szintén. Üdvözlöm azt is, hogy például az égei tengeren van egy hat NATO-s hajó, amik az Európai Unió és Törökország közötti megállapodás végrehajtását segítik a migráns és menekült válság kezelésében. A Sofia művelet a földközi tenger térségében NATO támogatása zajlik. Tudnánk többet is tenni a támogatás nyújtás tekintetében, hogyha ezt kérnék tőlünk az Európai Unió részéről, például a Libia elleni fegyverembargó végrehajtásában tudnánk segítséget nyújtani, illetve vannak gyakorlataink és más tevékenységek is, ahol együttműködünk. Tény tehát az, hogy igen, két különböző szervezet vagyunk, de egyre szorosabban működünk együtt, és azzal kezdeném, hogy az Európai Uniót és a NATO-t is dicsérettel illetem, amiért képesek voltak egyre több tevékenységben együttműködni és közösen fellépni, ezzel demonstrálva az együttműködés fontosságát. Hiszek az együttműködésben, már csak azért is, mert hiszek az Észak-Amerika és Európa közötti együttműködésben. És azáltal, hogy az Európai Unió és a NATO szorosan együttműködik, ezzel megbizonyosodunk arról is, hogy Európa és Észak-Amerika is szorosabban együttműködik. Én hiszek a transatlanti kapocsban Észak-Amerika és Európa között. Annak ellenére, hogy tudom, hogy az emberek néha megkérdőjelezik ezen kapcsolat erejét az Atlanti-óceán mindkét partján. Hiszek ebben a kapcsolatban, és hiszek abban, hogy ez a NATO-t magát is szimbolizálja, hiszen ez egy transatlanti intézmény, egy transatlanti szervezet. Hiszek ebben a transatlanti kapcsolatban, annak ellenére is, hogy vannak különbségek, és vannak dolgok, amikben nem értünk egyet. Vannak tehát véleménykülönbségek Észak-Amerika és Európa között, például az éghajlatváltozás területén, a nukleáris megállapodások területén, kereskedelmi kapcsolatokban, és komoly véleménykülönbségek alakultak ki komoly kérdésekben, de hiszek a transatlanti együttműködésben, mert ezen eltérések dacára együtt kell fellépnünk, mert biztonságosabbak, biztonságosabb a világ, amikor együtt tudjuk közösen kezelni az előttünk álló kihívásokat. És a, kihív, a kereskedelem, valamint az éghajlatváltozás nagyon fontos témák, közös érdekeink vannak, azonban a biztonság és a béke fenntartása tekintetében. Ezért nagyon fontos, hogy megerősítsük és ne gyengítsük a transatlanti köteléket. Egy paradoxonnal állunk szemben. Ez azt jelenti, hogy ezen nézeteltérések dacára, és biztos vagyok benne, hogy sokan fognak majd kérdéseket föltenni ezekkel a véleménykülönbségekkel kapcsolatban, amikor lehetőséget kapnak felszólalni. Szóval ezen ellentétek dacára egy paradoxon áll előttünk, megvannak a véleménykülönbségeink, de az Európai Unió, az Európa és Észak-Amerika sokkal szorosabban együttműködik sok tekintetben, mint bárhol, bármikor. Az e- Egyesült Államok nem hagyja el Európát, hanem növelte a katonai jelenlétét Európában. Az USA így egy időn keresztül csökkentette a katonai jelenlétét Európában. Az elmúlt évekre azonban ez nem igaz, az elmúlt években növelte a katonai jelenlétét. Több beruházás az infrastruktúrába, több csapat, több felszerelés, katonai felszerelés, és most néhány hét múlva egy nagy közös hadgyakorlat lesz, a Europe Defender 2020 név alatt zajló hadgyakorlat. 20 ezer fős hadsereggel fog részt venni ebben az USA. Ez a legnagyobb jelenlét a hidegháború vége óta. Akár tetszik, akár nem, támogatjuk vagy nem, ez tényszerűen helytelen azt mondani, hogy az USA elhagyná Európát. Több katonával van jelen Európában, mint hosszú évenken keresztül. Tehát növekszik ez a kapcsolat, növekszik a jelenlét. Az európai szövetségesek jelenléte is erősödik. A szövetség keleti részén, a balti országokban és Lengyelországban nagyobb csapatok, a terrorizmus elleni megerősített küzdelem, illetve a több évnyi védelemre költött pénz csökkentése után, ami a hidegháború után fokozatosan zajlott, minden európai um, szövetségesünk elkezdte növelni a védelmi költéseit. Nem azt mondom, hogy annyit ruháznak be, amennyit kellene, de azt mondom, hogy a csökkenéstől a növekedésig óriási változás zajlott le, és minden európai szövetségesünk és Kanada is most többet fordít a védelemre, mint a korábbi években. 2016 óta az európaiak és Kanada 130 milliárd, 130 milliárd USA dollárra többet költöttek a védelemre. Ez jelentős változás. Ha a NATO csúcsot nyomon követték decemberben Londonban, akkor azt is láthatták, hogy az USA üzenete is az volt, hogy felismerték a haladást, az előrelépést. És én is szeretnék rámutatni arra, hogy emlékeztetnünk, emlékeznünk kell arra, hogy az európai védelemre többet költünk, de nem azért, hogy Trump úrnak ez tetszen, hanem azért, mert ez a mi biztonsági érdekünk. Ezek európai országok biztonsági érdeke. És a Velszi csúcs találkozón az Európai Szövetségesek úgy döntöttek, hogy Londonban 2014-ben, vagy Velszben 2014-ben úgy döntöttek tehát, hogy növelni fogják a védelmi költéseket, és ezt meg is teszik. A paradoxon tehát az, hogy azon kérdések ellenére, melyek szerint a NATO és a transatlanti kapcsolat erős-e, gyengül-e, a válasz az, hogy az elmúlt években a tények fényében azt látjuk, hogy erősödött ez a kapocs. Ezt üdvözlöm. Üdvözlöm azért is, mert szükségünk lesz Észak-Amerikára és Európára, Szükség lesz arra, hogy a NATO ezt a két felet összehozza, a transatlanti kapocs a jövőben is szükséges lesz, hogy a régi kihívásokkal és az új kihívásokkal szemben fel tudjunk lépni. Ezek közül hadd említsek röviden hármat. Az egyik a terrorizmus elleni küzdelem. Nagyon sok probléma van, és nagyon sok aggodalomra okot adó tényező, de el kell ismerni azt, hogy Észak-Amerika és Európa óriási előrelépést ö, tanúsított, nem olyan sok hónappal ezelőtt az ISIS az Egyesült Királyság méretének megfelelő területet ellenőrzött több millió emberrel. Láttuk ennek a szervezetnek a gyakorlatát, a nemi erőszakot katonai eszközként alkalmazták, lefejezéseket hajtottak végre, kínzásokat hajtottak végre, és ezeket a területeket most felszabadították az ISIS pedig nagyon nagy területek felett veszítette el a hatalmát. Ez közös erőfeszítés eredménye Észak-Európa és Európa között néhány partner bevonásával. Ez nem kicsi dolog, ez egy nagy dolog. Óriási erőfeszítésre volt szükség, de sikerült. Azt szeretném elmondani, hogy attól tartok, hogy elfeledkezünk arról, hogy milyen veszélyt rejteget az, hogy ezek az emberek visszajönnek. Ezért folyamatosan támogatást kell nyújtanunk Iraknak. A harcoknak nincs vége, a harcok folytatódnak, és sajnálatosnak látom azt, hogy a Daesh elleni globális koalícióban a szövetségeseink, aminek a NATO is tagja, fel kellett, hogy függesse az iraki képzési programját. Ezt nagyon sajnálatosnak tartom, de remélem, hogy ezeket a tevékenységeket a lehető leghamarabb folytatni tudjuk, mert Iraknak szüksége van a támadás, támogatásunkra. Ha nem tudjuk támogatni, akkor visszacsúsznak a konfliktusba, és az ISIS lehetséges, hogy visszatér. Vizsgáljuk azt is, hogy mit tehetünk még. Nagyon sok mindent tudnék elmondani, de egy fontos üzenetet szeretnék megosztani önökkel. Amikor megnézem, a NATO-t, a nyugatot, a globális koalíciót, hogy mit tehetünk a globális terrorizmus ellen, nem több harcra van szükség. Persze, azt gondolom, hogy a NATO-nak jelen kell lennie a harcokban is, ahogy ezt a Afganisztánban máskor is tettük, ha erre szükség van, de hosszú távon sokkal jobb, hogyha lehetővé tudjuk tenni azt, hogy a helyi erők tudják megharcolni a saját harcukat, stabilizálni a saját országukat a külföldiekre mindig, mint potenciális megszállókra tekintenek. Úgyhogy most a nato úgy kell gondolkoznunk, a nato belül arról gondolkozunk, hogy nem az, hogy mi hogyan tudunk csatákat megnyerni, hanem hogyan tudjuk Afganisztánban, Irakban a helyi erőket felruházni azzal a képességgel, hogy ezt a saját érdekükben megtegyék. Abidjánban ugyanígy speciális operatív kapacitásokat próbálunk létrehozni. A megelőzés jobb, mint a beavatkozás, a globális kapacitásépítés jobb, mint a helyi szinten folytatott harci tevékenység. Az EU-nak nagyon fontos szerepe van ebben, az EU jelen van -e mindebben, és hiszek abban. De az Európa nem tudja ezt egyedül mind megcsinálni, szüksége van Észak-Amerikára, a két félnek szüksége van az együttműködésre. A második téma, vagy kihívás, amivel együtt kell foglalkoznunk, ez Oroszország. Ahogy bizonyára tudják, a NATO a úgynevezett két vágányú megközelítést kidolgozta. Az egyik a védelem, a másik a párbeszéd. Amíg erősek vagyunk, határozottak és egységesek, addig tudunk tárgyalni. Az oroszok a határainkon vannak, szomszédaink maradni fognak, úgyhogy kapcsolatot kell építeni velünk, és a kétvágányú megközelítés a tárgyalásokkal nem gyengeség, ez erősség. Kanada, Észak-Amerika hiteles, elrettentő védelmi kapacitásokat tud emellé, emögé felsorakoztatni. De szükségünk van Amerikára az értelmes tárgyalásra Oroszországgal mert a ha, hadianyagok és a fegyverek ellenőrzéséről is szól a párbeszéd, és az usa be kell vonni sok aspektusban. Például az INF szerződés, az a szerződés, ami minden középtávú ö, rakéta használatát betiltotta ö, Európában. Ez egy USA-orosz megállapodás volt a NATO részvételével, Kétoldalú megállapodás volt az USA és Oroszország között, de az európai biztonság szempontjából rendkívül fontos. Én hiszek tehát a fegyverellenőrzésben, de ehhez szükség van arra is, hogy az USA-t leültessük az asztal mellé, hogy tárgyaljon az oroszokkal. Tovább lépek, mert látom, hogy időt kell hagyni a kérdésekre, és úgyhogy a harmadik kérd- kihívás, amit röviden megemlítek, az új kihívások, technológia, mesterséges intelligencia, autonóm fegyverplatformok, a nagy adathalmazok, ezek az új technológiák mind meg fogják változtatni a háborúskodás természetét, csak úgy, mint az ipari háború, ipari forradalom. Európa és Észak-Amerika közös találékonyságára van szükség ahhoz, hogy a fejlődés éllovasai maradjunk, és itt is kapcsolódik a téma Oroszországhoz és Kínához. Kína a kapcsolatban mindig technológiai fejlettebbek voltunk, de most már ez nincs így. A Kína nagyon sokat ruház be erre a területre, ezt bizonyítják a hírszerzőink. A technológia tehát, illetve kínai felemelkedésének a következményei természetesen sok lehetőséget is rejt magában, de nagyon nagy kihívásokat is. A második legnagyobb védelmi költségvetése van Kínának a világon. Ott ő, új csatahajót építettek az elmúlt években. Ez ugyanannyi, mint a teljes Egyesült Királyság beli haditengerészet. És ezek csak az új kínai hajók az utolsó öt év fejleménye. Európában és Észak-Amerikában is nagyon sokan aggódnak Kína miatt, Kína méretei miatt. Ha megnézzük, hogy Kína mekkora és mekkora hadserege rendelkezik, akkor nyilvánvalóvá válik, hogy Európának és Észak-Amerikának össze kell fognia. Európa és Észak-Amerika tehát ugyanannak az éremnek a két oldala vagyunk, vannak köztünk ellentétek, véleménykülönbségek, de amíg kiállunk egymás mellett, amíg a közös biztonsági kihívásokkal szemben együtt lépünk fel, addig biztonságban vagyunk, és szoros transatlanti kapcsolatra, erős nato van ehhez szükség. Az aktív és erős együttműködés a NATO és az EU között. Köszönöm. Excellent. Kitűnő, remek, köszönöm szépen, főtitkár úr, tisztelt kollégák, most kb. 35 perc időnk van az eszmecserére. Rekord hosszú a lista, több mint 30 kolléga jelentkezett, sajnos ezt nem fogja tudni mindenki megtenni, nem fog tudni mindenki hozzászólni. A koordinátoroknak az AFET és a SZEDE részéről prioritást fogok biztosítani, kérem a megértésüket. Először azonban a NATO parlamenti közgyűlés delegáció elnökének szeretném megadni a szót Krisz Pétersnek. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm Stoltenberg úr, hogy eljött hozzánk és tájékoztatott bennünket. Két rövid kérdést szeretnék feltenni. Az első, az az, hogy úgy értesültem, hogy a NATO, azt, hogy Trump úr azt javasolja, hogy a NATO terjeszkedjen a közel-kelet felé, mi a vélemény erről a javaslatról, másodszorban pedig a az Európai Parlament NATO delegáció elnök elnökeként tudja, hogy eléggé sajátos az álláspontunk, ami azt jelenti, hogy nincs szavazati jogunk, mint a nemzeti parlamentek más tagjainak nem lenne itt az ideje annak, hogy az Európai Parlamentet és a delegációnkat felértékeljük. Azt hiszem itt az ideje annak, hogy az Európai Parlament képviselőit is felértékeljük. Hát ez egy jó kérdés, Krisz, köszönöm, és nagyon jó időben is tette ezt fel. A koordinátorokat hallgassuk végig, Michael Gáler az a FET részéről. Köszönöm szépen néppártként mi is osztjuk az értékelését a helyzetről. Egy korábbi látogatása során azt mondta, hogy három területen van szorosabb együttműködés, az ellenállás képítése, az unióban a kapcsolat a szomszédokkal és egyéb területeken. Az EU és a NATO nem szabad, hogy kijátsza egymást, amikor a közös európai védelmi alapot létrehozzuk, milyen a koordináció ezen a területen. És tisztában van nyilván azzal, hogy a stratégiai autonómia egy olyan kifejezés, amely a NATO berkeiben egy kicsit idegessé tesz egyeseket. Képesek el, hogy legyünk arra, hogy az Euroforról döntsünk Líbia vonatkozásában, de lehet, hogy ha nem folyamodunk a NATO forrásokhoz, amennyiben Törökország nemet mond, akkor ehhez szükség van-e önmagában egy stratégiai autonómiára, hogy ellássuk Libában azt a feladatot, amelyet el kell látnunk? Tonino Picula, köszönöm elnök úr, főtitkár úr, köszöntöm itt a parlamentben, mint mindig. Ezen nehéz geopolitikai időszakban fontos, hogy fenntartsuk a NATO egységét és a tagállamok közti kohéziót, tekintettel arra, hogy Észak-Szíriában a török fellépésre hogyan reagált a NATO, illetve tekintettel arra, hogy Törökország milyen aktivitást tanúsít a térségben. Ez úgy tűnik, hogy nincs összhangban a NATO kohéziójával. Hogyan értékeli a helyzetet, hiszen Törökország egy fontos NATO tag, és hogyan értékeli a török-orosz kapcsolatokat, hiszen figyelembe kell vegyük, hogy nagy befolyást gyakorolnak a térségben. Köszönöm. Janino, for the Renew Group. A Renew részéről eh, Kiucsuk úr következik. Petras elnézést. Köszönöm, David, főtitkár úr szeretném biztosítani arról, hogy a Renew Europe eh, az ön által említett eh, vonalak mentén kíván dolgozni. A Védelmi Uniót eh, szeretnénk mindenképpen biztosítani. Szeretnénk garantálni azt, hogy az EU és a NATO együtt lép fel, bármilyen kihívásokkal is szembesüljünk. Főtitkár úr, azt szeretném kérni, hogy kommentálja azt a szomorú eseményt, amire jövő héten kerül sor, az Egyesült Királyság távozása. Ugye az Egyesült Királyság távozik az Európai Unióból. Mit lehetne tenni? Hogyan lehetne biztosítani azt, hogy szoros partnere maradjon az Európai Uniónak, teljes jogú tagjaként a NATO-nak természetesen, ami engem illet, most a kihívás nem csak az, hogy a transatlanti kapcsolatokat kiépítsük, hanem a csatornáv túli kapcsolatokat is az Egyesült Királysággal. És ami a hasonlóan gondolkodó partnerek bevonását illeti a különböző fellépéseinkben, erre nagyon nagy szükség van világszerte ahhoz, hogy előmozdítsuk a békét és a stabilitást. Mi a véleménye erről. Remélhetőleg elég sok ország szerepel ezen a listán. Köszönöm. Reinhard Bütikofer a zöldek részéről. Köszönöm, elnök úr, főtitkár úr, köszönöm, hogy eljött. Három rövid kérdést szeretnék feltenni. A NATO most első alkalommal A NATO most foglalkozott először Kínával, és ön említette, hogy komoly lehetőségek, esélyek rejlenek az együttműködésben. Én a kihívásokra szeretnék összpontosítani. Véleménye szerint melyek a fő kihívások e tekintetben? És jó lenne-e, ha a NATO fokozottabban jelen lenne a dél-kínai tengeren? És mi a véleménye arról, hogy a NATO milyen szerepet tölt be a líbiai káoszban. A stratégiai autonómia nagyon népszerű szó, amelyet Gáler úr is említett. Nekem az az érzésem, hogy ez gyakran NATO ellenes színben tűnik fel. Szeretném tehát tudni, hogy ön hogyan, mi az ön kedvenc definíciója a stratégiai autonómiáról. Köszönöm. Jérôme Levier. Monsieur le secrétaire général, il y a beaucoup... Köszönöm, elnök úr, főtitkár úr. Sokat lehet beszélni a NATO-ról. Bonjour. Il y, a, il y a beaucoup à dire sur l'OTAN et sa transformation de... Sokat lehet beszélni a NATO-ról és átalakulásáról a hidegháborút követően. Amikor önt hallgattam, olyan volt, mintha egy amerikait hallgattam volna, de hát ez nem meglepő, mert az amerikaiak a fő hozzájárulói a költségvetésnek. Ugye ön szólt Törökországról, ez egy fontos probléma. Törökország egy aktív szereplő a szíriai és líbiai konfliktusban. Ugyanakkor ez a szövetségen belül is konfliktusokat okozhat. Törökország megsérti Ciprus szuverenitását. Egy EU-s tagállamról beszélünk, Erdogan úr nyíltan beavatkozik francia vagy német belügyekbe, és közösségi szervezeteket finanszíroz, eszközként használja a bevándorlókat, hogy zsarolja az EU-t, és mi csak fizetünk, fizetünk, és a szövetség elavultságát mutatják ezek a tények, és érdekelne ennek kapcsán az ön stratégiája. Én nem látom a NATO létjogosultságát francia érdek szempontjából. Thank you. Köszönöm. Az ICR e mindkét koordinátora itt van. Anna Fotigát kérdezném, hogy Jeffrey van Ordennek megadhatnám-e a szót helyette, mert talán ez az utolsó alkalom, hogy az AFED tagjaként hozzászól. Remélem, hogy mind a ketten beszélhetünk, de természetesen először átadom neki a szót. Az Egyesült Királysággal való jó kapcsolatok szellemében. Jeffrey, először tiéd a szó. Köszönöm, főtitkár úr. Köszöntöm itt. És a NATO korábbi katonai személyzetének vezetőjeként köszöntöm itt. Két dolgot szeretnék gyorsan érinteni, ezeket a kollégák már felvetették, de talán az én megközelítésem némileg eltér. Szerintem két fejleményt figyelhetünk meg amelyek fenyegethetik a szövetség egységét. Ezek közül az első az Európai Uniónak a stratégiai autonómiára való törekvése, és a viszonylag kizárólagos megközelítése a védelmi szempontból. Én úgy gondolom, hogy ez megoszthatja Európát, az európaiakat, illetve az észak-amerikai szövetségeseket. Törökország érdekeivel kapcsolatban kevés az aggodalom, és emiatt Törökország fokozottabban arra törekedhet, miután az Európai Unió hidegen kezeli, hogy máshol keressen szövetségeseket. Ez a trend pedig engem aggaszt, és ezzel kapcsolatban volnék kíváncsi a véleményére. Köszönöm, Jeffrey. A GUE részéről szeretne valaki hozzászólni, senki sem jelentkezett, de Meriel képviselő, vagy valaki helyette. A hölgy, aki az elsőbség. Na, Köszönöm, Elnök úr, köszönöm Stoltenberg főtitkár úr. Ön megjegyezte, hogy beruházásokra van szükség, ezek növekednek minden NATO tagállamban. Ez kedvező fejlemény, de ez kétségem, hogy ez kedvező-e. Ugye 2020-ról szólt, itt több kérdés merül fel. 37 ezer amerikai katonát csoportosítottak át Németországból, Balti tenger térségéből, és felmerült, hogy ki ez az azonos értékű partner az európai kontinensen, hogy van ennek válasza erre. És fontos számunkra a PESCO-val való kapcsolat az európai szinten, és ön tudja, hogy 340 milliárdot ad ki dollárból az USA ezen gyakorlatokra. Hogyan néz ki a helyzet a NATO tagállamokban és az Európai Unióban áttekintetben? E és egy utolsó kérdés, a legutóbbi NATO közgyűlésen Macron azt mondta, hogy a NATO agyhalott, Tudjuk, hogy vannak ellentmondások, amelyek egyre inkább kiéleződnek a NATO tagállamok között például a kereskedemi háborúk is felmerülnek. Az EU önállóan fegyverkezik. Ön hogyan látja a NATO jövőjét? Danke, Frau Kollég. Köszönöm. Főtitkár úr, ez az első forduló. Egy kicsit az volt a benyomásom, mintha Borrell úr meghallgatásán, hogy ő kevesebb kérdést kapott, mint ön. Ha lehet, akkor válaszolja meg, amennyit lehet. Chris Peters kérdésétől, mire képviselő kérdései. Köszönöm, megpróbálom megválaszolni legalábbis azokat a kérdéseket, amelyeket felvetettek. Péters úr azt kérdezte, arra utalt, amikor Trump úr jelezte, hogy a NATO-nak fokozottabban jelen kellene lenni a közel-kelet térségében, mit jelent ez. Hát nem tudom ezt megmondani, mert most folyik még a vita az értékelés a nato belül arról, hogy ez mit jelent, és a partnerekkel is egyeztetünk. Nem utolsó sorban a térségi országokkal, mint Jordánia vagy Irak, arról, hogy a NATO, ha többet tesz, akkor mit tehetne tehát nem tudok még egy végső választ adni, csak arra tudok utalni, hogy ez folyamatban van. Lehetőség nyílik arra, hogy a NATO többet tegyen, de nem feltétlenül harcok szintjén. Tehát nem azt vizsgáljuk, hogy új hadműveleteket indíthatunk-e, hanem olyan lépéseket tehetünk-e, amelyek megelőzhetik a későbbi hadműveleteket. A legjobb védelem a megelőzés, és ha Irakot megnézzük, hiszek abban, hogy ha nem cselekszünk most, akkor lehet, hogy ismét hadműveletekre kényszerülünk. Én elleneztem 2003-ban az iraki háborút, nem támogattuk, de úgy gondolom, hogy a nyugat egy kicsit túl hamar vonult ki, mert aztán az ISIS töltötte be a helyét. A jobb oldaltól a bal oldalig úgy gondolom, hogy 2014-ben támogatnunk kellett a hadműveleteket, hogy az ISIS-szel szemben fellépjünk. Különböző országokban, jobb oldaltól baloldalig úgy gondoltuk, hogy nem nézhetjük tétlenül, hogy hogyan tesz nagyobb befolyásra szert az ISIS. Fenyegeti a különböző területeket és Bagdadot is, Irak egészét, tehát széles körül volt az egyetértés szemben azzal, amit az ember a 2003-as iraki háborúról gondolhatott, amelyet én elleneztem. De széles körül volt az egyetértés arról, hogy nagy katonai hadműveletre van szükség, több légitámadás, több ezer légitámadásra került sor, rendkívüli csapatok bevetésére, és a koalíció illetve az iraki biztonsági erők ezért egy nagyon nagy árat, valamint a civilek is egy nagyon magas árat fizettek ezért. Irak felszabadítása, úgy is mondhatom, hogy egy nagyon kemény erőfeszítésbe került, és ezért nagyon sokan sokat fizettek. Civilek is. Meg kell előznünk azt, hogy ez ismét bekövetkezzen. Éppen ezért ki kell építenünk egy erős helyi kapacitást, hogy ők ott meg tudják előzni az iszlám állam visszatérését. És azt hiszem, hogy Irakban a kapacitás építésre, a csapatok kiképzésére kell helyeznünk a hangsúlyt, ami nem fog minden problémát megoldani, de ha ezt nem tesszük meg, akkor minden bizonyal egy nagy probléma előtt állunk, és akkor lehet, hogy néhány év múlva megint egy nagy hadművelet kellős közepén leszünk. Tehát én tényleg azt hiszem, hogy egy új harcot, egy új hadműveletet kell elkerülnünk Irakban, Szíriában, abban a térségben, és éppen ezért ott kell legyünk, részt kell vennünk a kapacitásépítésben, az intézmények a hadvezetés kiépítésében, valamint a csapatok képzésében. A NATO ezt meg tudja tenni, az amerikai vezette koalíció, a NATO képzést nyújt. Megnézhetjük, hogy hogyan tudnánk az együttműködést kiépíteni. Én nyitott vagyok. Mi ezt az iraki miniszterelnökkel is a múlt héten megvitattuk. Nem fogunk semmit sem tenni Irak felkérése nélkül, de ők tulajdonképpen azt kérik tőlünk, hogy képezzük ki a hadseregüket. Egy erős helyi kapacitásra van szükség, hogy biztosak lessünk abban, hogy az iszlám állam nem tér vissza. Tehát a válaszom az, hogy először is nem tudok egy pontos választ adni, hiszen a folyamat még nem zárult le, de amit vizsgálunk az az, hogy mit tehetünk a térségben, és különös tekintettel Irakban, hogy a helyi kapacitást javítsuk. Említettem Jordániát és más országokat is, ahol szintén többet tehetünk. Rákérdezett az Európai Parlamentre is, ebben a kérdésben nem én döntök. Ha én főtitkárként elkezdenék eh, a NATO parlamenti közgyűlésének eh, utasításokat adni, nagy problémával szembesülnék. Ezt a NATO parlamenti közgyűlése dönti el, hogy az Európai Parlamenttel milyen kapcsolatot épít ki. Több kérdés is érkezett, ezeket egy kicsit csoportosítanom kell, hogy az európai védelem, az európai védelmi alap, a stratégiai autonómia kapcsán merültek fel ezek a kérdések. Én támogatom azt, hogy több európai erőfeszítés legyen a védelem terén. Miért ne támogatnám ezt? A NATO kérte, hogy a védelem terén több erőfeszítést tegyen Európa, évek óta ezt kérjük. Tehát ha az Európai Unió újabb kapacitásokba ruház be, hogy növelje a védelmi kiadásokat, és orvosolja az európai védelmi ipar töredezettségét, akkor ez örvendetes fejlemény, ez nem jelent problémát. De ugyanakkor, amit szeretnék jelezni, és Ursula von der Leyen is a parlament előtti beszédében ezt megemlítette, nem arról van szó, hogy a NATO-val szemben egy alternatívát létesítsünk, vagy hogy rivalizáljunk a NATO-val az Európai Unióban élő állampolgárok 90%-a NATO tagállamban él, tehát a védelem erősítése az Európai Unióban egyidejűleg a NATO szövetségesek védelmi kapacitásának növelését is jelenti, ami egy jó dolog. Amíg ez nem ássa alá a NATO-t, illetve nem kettőzi meg a NATO erőfeszítéseit, hanem kiegészíteni azokat. Tehát, hogyha egy új drón vagy harckocsi jelenik meg, vagy NATO műveleteket támogatunk, ez rendben van, de amennyiben ezek a rendszerek új korlátokat létesítenek a NATO szövetségesei és nem szövetségesei között, akkor ez veszélyessé válhat. Ugyanis ez egyébként szerepel az EU szerződésében is, azon EU tagok, amelyek a NATO tagállamai is, az ő esetükben a kollektív védelem záloga a NATO. És ez így is kell, hogy legyen, mert ha megnézzük a méretet, ami igenis számít, ha megnézzük a Brexitet, a NATO védelmi kiadásainak 80%-a nem európai NATO szövetségesektől jön. A három ö, főország, az Egyesült Királyság, Kanada és az Egyesült Államok a fő befektetők, a fő beruházók vannak kisebb országok is, amelyek például az északi, északi fontosak. Délen ugye Törökországról az Európai Unión belül is megosztanak a vélemények, de stratégiai jelentőséggel bír délen az Unió számára. Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság és Kanada Nyugat-Európában a biztonság szempontjából kulcsfontosságúak. Az Európai Unió tehát nem tud kollektív védelmet biztosítani Európa számára. Egy közös erőfeszítésre van szükség Európa egésze és Észak-Amerika az Egyesült Államok részéről. És megpróbálok kitérni a stratégiai autonómia kérdésére is. Ha azt kérdezik, hogy hogyan definiálnám ezt legszívesebben, hát nem az én feladatom ezt definiálni, de azt elmondhatom, hogy ez egy olyan koncepció, amely nem teljesen egyértelmű, ami azt jelenti, hogy a stratégiai, általában nagy dolgokra gondolunk, az autonómia pedig olyas valami, amit az ember egyedül képes véghez vinni. És ha ez így van, akkor azt hiszem, hogy ez nem jó. Mert én tényleg hiszek abban, hogy az Észak-Amerikának és Európának kéz a kézben kell együtt működnie. De ha van egy másfajta definíció, rendben van, ezt inkább önöknek kell meghatározniuk, és nem nekem. Erre is áttérek majd. De úgy gondolom, hogy bármilyen erőfeszítés, amely arra törekszik, hogy eltávolítsa Európát Amerikától, nem csak az Észak-Atlanti Szövetséget fogja megosztani, hanem ideileg Európát is gyengíteni fogja. Tudom, hogy sok európai ország nem fogja elfogadni azt, hogy az Észak-Atlanti Szövetséget, ezt a köteléket lazítsuk. Tehát, hogyha el akarják választani Európát Észak-Amerikától, akkor Európa is gyengül. Együtt kell fellépnünk közösen. Ja, and, and, and now I don't, I, I, I... Igen, mindannyiunk nevében beszélek, én is európai vagyok, és hiszek az Európai Unióban kétszer is küzdöttem azért, hogy csatlakozunk az Európai Unióhoz, aztán sajnos kudarcot vallottam, de hát elkötelezett vagyok iránta. Hát ha valaki harcolt az eu én igen. Két kampányban is részt vettem, és megpróbáltam meggyőzni a norvégokat, hogy csatlakozzunk. Tehát én nagyon is hiszek az EU-ban, de nem, mint a transatlanti család alternatívája, hanem mint a transatlanti család fontos partnere. Aztán Törökország, Szíria és ezek a kérdések. Most elmentem Isztambulba, a katonai fellépés után néhány nappal, és Isztambulban a miniszter mellett, illetve a főtitkár mellett állva kifejtettem, hogy mennyire aggaszt a helyzet ennek a katonai fellépésnek a következményei, illetve a, mennyire fontos lenne a feszültségek csökkentése és a harcokkal való felhagyás. Néhány nappal később megkötötte a megállapodást az USA és Törökország. Nagyon sok probléma továbbra is nyitva maradt, de legalább Szíria ezen részén a harcok jelentős mértékben csökkentek. Erre építenünk kell, hogy politikai megoldást találjunk, békés megoldást a szíriai konfliktusra, én és a NATO ezeket az erőfeszítéseket határozottan támogatjuk, és tudom azt is, hogy a NATO 29 szövetségesből áll, akiknek vannak eltérő véleményei, máshogy látják Észak-Szíria helyzetét. Ezt nem tudom véka alá rejteni. A NATO arról szól, hogy a szövetségesek leülnek egymással szemben, és bírálják egymást, ezért fontos a NATO. A jó dolog az az, hogy néhány nagyon fontos kérdésben egyetértünk, akár a szír kérdésben is, például a terrorizmus elleni küzdelem fontosságában, az iraki támogatásban, illetve a Daesh elleni globális koalíció részének kívánunk maradni, hogy a Daesh ne térjen vissza. Több terrorista támadás, mint Törökország egyetlen ö, szövetséges sem kellett, hogy elszenvedjen. Ő az egyetlen szövetséges, akinek határa van Szíriával és Irakkal, aki konkrétan harcolt a Dás ellen, török, török bázisokat és infrastruktúrákat érintett a Dás elleni harc. Brexit. Hogy a Brexit meg fogja változtatni az Egyesült Királyság kapcsolatát az Európai Unióval, de a NATO-val nem, az volt a kérdés, hogy mit tegyünk hogy közel tartsuk őket. Hát számomra ez még egy érva mellett, hogy szoros legyen az együttműködés a NATO és az EU között, mert ez a szoros együttműködés minden európai szövetségest összehoz, függetlenül attól, hogy EU-s tagállamok vagy nem. Ez a mi érvünk, amellett, hogy a NATO mint politikai platform létezzen, hogy minden szövetségest összehozzon, függetlenül attól, hogy EU tagállamok vagy nem a hasonló gondolkozású partnerek, és együtt kellett működni velük. Igen, együtt hiszek az együttműködésben, ezt támogatom. Bütikofer úr, Kína és kihívás. Először is. Nem az a gondolat, hogy a NATO megjelenjen a dél-kínai tengeren. A kihívás azonban az, hogy Kína egyre közelebb jön hozzánk. A ciprusi bázison például kritikai infrastruktúrába ruháznak be, Afrikában szintén infrastruktúra beruházásaik vannak, tehát azt látjuk, hogy Kína jön hozzánk. Nem a NATO megy oda, Kína jön ide. Olyan harci és fegyverrendszereket fejlesztenek, amelyek egyre inkább el tudnak jutni a NATO szövetséges országokig, Európáig is. Líbia. Határozottan támogatom azt, hogy az ENSZ erőfeszítéseket a politikai megoldásra támogassuk. Ott üdvözlöm a berlini konferenciát, szükség van a fegyverembargó végrehajtására, a tűzszünetre. A NATO ezt határozottan támogatja. Ez a rövid válasz arra, hogy egy nagyon nehéz helyzettel hogyan birkózunk meg Líbiában. Nincs könnyű megoldás, de politikai, tárgyalásos megoldásra van szükség. És valamilyen módon a líbiai művelet azt mutatja, akármilyen jó vagy rossz, hogy az EU és a NATO együtt tud működni. 2011-ben, amikor megkezdtük ezt a műveletet, teljes mértékben a NATO nélkül jött létre. Én konkrétan Párizsban voltam, aztán a franc miniszterelnökkel tá- találkoztam, ott volt Sarkozy, Cameron. Egy európai kezdeményezés volt, hogy Libya ellen katonai ö, kampány induljon. Én része voltam ennek, támogatom ezt, de egy bizonyos időnek el kellett tennie ahhoz, hogy rájöjjünk mi, európaiak, hogy nem vagyunk képesek Libia ellen a NATO támogatása nélkül ezt a katonai műveletet folytatni, és az Európai Unió a NATO-hoz fordult segítségért, és meg is kapta. A líbiai kampány tehát a líbiai fellépést Európa a NATO nélkül kezdeményezte, de egy idő után rájött, hogy nincs elég kapacitása, és ezért a NATO-hoz fordult segítségért hogy ezt a kampányt végre tudjuk hajtani, aztán természetesen az USA támogatását is megkapták. A libiai fellépés nem a lényeg itt, hanem az a lényeg, hogyha amikor szükség van rá, az Európa, Európa és a NATO együtt tud működni. Egy katonai fellépésben is, akár Európa kezdeményezésére. A stratégiai kérdésre talán már válaszoltam is. Törökországra szintén. Mikrofon nélküli bekiabálás. A Defender 2020 az egy katonai gyakorlat, egy hadgyakorlat, ami nagyon fontos. Azt mutatja, hogy az Egyesült Államok képes arra, hogy támogassa Európát, és védje Európát, ha szükség van erre. És rámutatnék arra, hogy a NATO egyáltalán azért létezik, és az USA biztonsági garanciái a egy mindenkiért, mindenki egyért értelmében pont azért jöttek létre, hogy megóvjuk a békét. A NATO nem arra jött létre, hogy megvívja a háborúkat, hogy provokáljon konfliktusokat, hanem hogy meg akar, megelőzze a konfliktusokat. Ez az egész mögöttes gondolat. Hogy ne legyünk arra kényszerítve, hogy háborúzzunk, hanem előzzük meg a háborút, világos üzenetet küldve minden potenciális ellenfélnek arra, hogyha bármelyikünket megtámadja, akkor az egész szövetség egységesen fog ellene fellépni. Minden potenciális ellenfél ellen ezt a világos üzenetet küldjük, de ahhoz, hogy ezt hitelesen tudjuk közvetíteni, meg kell mutatnunk azt, hogy képesek vagyunk megerősíteni magunkat, és az USA csapatok el fognak jönni Európába, ha szükség van rájuk. És ez nagyon világos jelzés volt, mely szerint kiderült, hogy egyetlen európai partnert sem támadhatnak meg, anélkül, hogy Észak-Amerika arra ne reagálna. Az él, béke fenntartása hitelesen működött 70 éven keresztül Európában, tehát 70 éve sikerrel járunk. A stratégiai autonómia megvolt, a és talán az utolsó kérdés a kiadások kérdése volt. A NATO erős, a NATO alkalmazkodik a változásokhoz. A utolsó óriási változásra, az agiliságunk bizonyítására nemrégiben került sor. Óriási változások zajlottak tehát a hidegháború óta, képesek vagyunk döntéseket hozni, és ezeket végrehozni. A NATO legnagyobb átalakítására nemrég került sor a világ második a hidegháború óta. A fegyver ellenőrzés nagyon fontos Oroszországgal kapcsolatban és az, hogy ne kerüljünk fegyveres konfliktus helyzetébe. Értem, hogy a szavazók és a parlamenti képviselők néha szkeptikusak, és nem akarnak többet költeni a védelemre. A legtöbb politikus inkább az egészségügyre, az oktatásra, az infrastruktúrára akar költeni, nem a védelemre. Jó magam is politikus voltam sok éven keresztül, és persze mindig nagyon nehéz volt pénzt kicsikarni a védelemre. 90-es években pénzügyminiszter voltam Norvégiában, és csökkentettük a védelmi költést. Ezt el kell ismernem. Nyilvánvaló, hogy például a hidegháború után a 90-es években, amikor én ö, pénzügyminiszter voltam, csökkentettük a védelmi költéseket, mert csökkentek a feszültségek, kevesebb veszélyt és fenyegetést láttunk azonban. Hogyha csökkentjük a költéseket akkor, amikor csökkenek a feszültségek, akkor késeseknek kell lennünk növelni a védelmi költést, amikor egyre több a fenyegetés. Képesnek kell lennünk legyőzni az ISIS-t. Ha azt akarjuk, hogy Európa erősebb legyen, akkor többet kell költenünk. egy határozottabban fellépő Oroszországot látunk, aki megsérti a szerződéseket, és most már képes rakétákat küldeni Európába, és nem szabad megengednünk azt, hogy a pillanatig is azt gondolják, hogy a NATO nem fog minden NATO szövetséges megvédeni. Amíg ez teljesen világos, addig nem lesz háború. Hogyha bármilyen bizonytalanság felmerül ezzel kapcsolatban, akkor fennáll a veszélye a fegyveres konfliktusnak a háború megelőzése érdekében mindenképpen többet kell költenünk a védelemre. Sajnos ezt kell mondanom, de így van. Ez nem volt rövid, de nagyon sok kérdést kaptam. Elnök, Nathalie Loazónak adok szót. A français, merci. Euh. Franciaszulak, köszönöm elnök úr, és köszönöm főtitkár úr. Megpróbálok én is gyorsan összefoglalt készíteni erről a mai fontos találkozóról. Két elem. Nagyon lényeges szerintem az első, az a meggyőződés, hogy a NATO mindenképpen mérható stratégiai gondolkodásra van kényszerítve az orosz fenyegetés miatt, amely különböző formákat ölt. Ezen kívül a terrorista fenyegetéssel is szembesülünk a Szahel vagy közel-kelet térségéből. A terrorizmus elleni küzdelem tovább erős, erős prioritás az EU számára. Aztán ott van Törökország egyik NATO tag magatartása, és a feszültségek a közel-keleten, különösen aggasztó kihívások. Ugyanakkor nem győztük le a terrorizmust, ezt a főtitkár úr maga mondta, és Oroszország magatartása fenyegető, még akkor is, hogyha szükséges a párbeszéd aztán mindenképpen szükség van az európai védelem megerősítésére, ez elengedhetetlen eszköz a NATO számára, és egy megkerülhetetlen kiegészítője a NATO-nak. A NATO mindenféleképpen alapvető marad a tagjai számára, de Európának talán nincs elégséges súlya a nato belül, és nem hallgatják meg a hangját mindig eléggé. Ugye az ellenőrzésről is szó volt, a fegyverek ellenőrzéséről, ez egy kihívás. És nagyon fontos téma ez a napi rendünkön. Nem szabad a NATO-nak hátat fordítanunk, vállalnunk kell felelősségünket, kontinensünk védelmét illetően. Aztán Szeretnék emlékeztetni arra, hogy a Biztonság és Védelmi Albizottság rendszeres eszmecserét a NATO-val folytatni fogja. Január 23-án két nap múlva lesz egy ö, ö, találkozó a nato a két kihívásról. Kamigran főtitkár helyettes lesz a körünk